Szóval, kedves kollégák, kettő témakör van még a napi rendünkön. Rajta. A 16-tól a 20-ig terjedő témakör, ugye ez nem más, mint az EU s a Szingapur közötti szabadkereskedelmi megállapodás elemzés című tanulmány bemutatása. Ez a tanulmány a megállapodással is foglalkozik, és a beruházások védelmével is. Ezt a témakört, tehát a különböző pontokat egyben fogjuk tárgyalni. Mindenek előtt szeretnék üdvözölni Mauzot, aki a szerzője a tanulmánynak. Üdvözlöm őt, és ezen kívül vannak meghívottjaink, Szingapúr, részről, remélem hamarosan meg is érkeznek. Íme, most lépnek be. welcome. You're visiting Singapore again. Hello, How are you? Yeah. so, please. Mr. Lele. So, the from Singapore just arrived. A szingapúri vendégeink megérkeztek. Lökögua úr, a államtitkár kereskedelmi területen, és nagykövet úr, és a Eurosam Szingapúr képviselésen van Nile Cornelis asszony. Ott van, íme, ott látjuk a terem szélén. Üdvözlöm egy óra áll a rendelkezésünkre, hogy ezt a témát megtárgyaljuk, mind a megállapodással kapcsolatosan, mind a tanulmányjal kapcsolatosan, de hát a tanulmány a gerince a mostani pontnak, és megadom a szoltánkozó asszonynak, és akkor ő felvezeti a tanulmányát 5 percben. Köszönöm szépen! A tanulmány egy globális megközelítésben vizsgálja a megállapodást, szabadkereskedelmi megállapodásról van szó Szingapurral és az NU Unió között öt pontban, és hát láthatják, hogy mely területeken liberalizáljuk a piacot, és például a célok, ugye a tarifáknak a csökkentése, és akár nullára való levisze. Aztán egy másik nagy témakör a beruházásvédelem, a közbeszerzési piacoknak a kérdésköre, illetve a szellemi tulajdonjognak a védelme. Nagyon lényeges, hogy kiemeljük, hogy a 2015-ös májusi szöveg volt az alapja a tárgyalásoknak, ezt természetesen felülvizsgálták, korrigálták, ugyanis akkoriban még nem minden állt információban a rendelkezésre. Arról van szó, hogy hogyan lehet a védelmet fokozottabban biztosítani, és az uniós érdekeket úgy szintén előtérbe helyezni. Aztán ellenzést tartunk arról is, hogy az Európai Unió mit javasol ezen témákban, milyen hatása van az EU-s véleménynek, következményei mit lénenek, akkor általános politikai megközelítések, szakpolitikai megközelítések és a következtetések levonása. Azt figyeltük meg, hogy a rendelkezések a liberalizálás tekintetben az uniós csereforgalomra és a szingapúri csereforgalomra olyan módon vonatkoznak, hogy csökkentenék a vámtarifákat, amelyek nem olyan magasak, mint más szerződéses viszonyban az EU és harmadik felek között, de mégis ugye a cél az, hogy nulla szinte vegyük fel le a vámtarifát és vám jog fileti, vám illeték fizetés nélkül legyen hozzáférhető az EU-s piac a szingapúri termékek számára. Ezen kívül a határon átnyúló csereforgalomról is szó van a szolgáltatásokról, és nagyon lényeges az, hogy itt ennek szolgáltatás központról is rendelkezik a megállapodás. Regionális szinten azt látjuk, hogy új generációs megállapodásokról van szó. Koreát említhetjük, mármint Dél-Koreát és a szitát is, a CETát, tehát egy új típusú megállapodásról van szó a szabadkereskedelem területén, ami pedig a befektetőknek a védelmét illeti, az új befektetés védelmi megállapodást E, korábbi szövegek alapján fejlesztettük tovább, és például arra is kiterjed a szöveg, hogy legyen egy felebb viteli bíróság, amely foglalkozik a panaszokkal, de természetesen ennél jelentősebb különbségekkel is szóval a két szövegváltozat között, akkor a diszkriminációmentességről is szó esik a kulcs szereplőkkel átvizsgáltuk a hatásokat, és alapvetően pozitívak voltak a fogadtatási megnyilvánulások, mind az EU, mind a Szingapúr részéről megfogalmazott, hogy egy ambiciózus megállapodásról van szó, amely új perspektívákat nyit az árucsereforgalomban, de az állásteremtésben is. Ugyanakkor aggodalmak is megfogalmaztak, megfogalmazottak, az EU-s szakszervezetek többek között kiemelték azt, hogy hogy a munka jog megsértése esetében nincsenek kellő eljárások az érintett és sétett felek között. Ugyanakkor az aggodalmak mások voltak a szingapúri oldalon, a szingapúri standardok másként nyilvánul meg a munka jogvédelme tekintetében. A késedelem a megvalósítás tekintetében is egy fontos szempont. Aztán láthatják itt a bíróságnak a határozatát. A bírósági döntés kiemelte, hogy bizonyos kompetenciák, a tagállami kompetenciák összeférhetetlenséget vetik fel, tehát az EU-s kompetenciák, illetve a tagállami kompetenciák tekintetében, és a kitér még a bírósági döntés arra is, hogy az új generációs megállapodások valamennyi tagállamnak a támogatását fogják igényelni majd. Az Európai Unió és a tagállami képességek arra, hogy hogy a kizárólagos hatáskörben eljárjanak, azt igényli, hogy figyelembe vegyük az ACMEA, utolsó sorban látható ez, az ACMEA határozatnak minden szempontját is. És most a Capital Economics-nek a képviselőjének adnám át a szót, Glenn Chambersnek. A gazdasági hatásokról szeretnék beszélni a magam részéről, tanulmány van, megvizsgáltuk, hogy a kereskedelemre, a beruházásokra és a globális gazdaságra hogyan hat egy ilyenfajta megállapodás. Általában véve az FTA-k, már mint a szabadkereskedelmi megállapodások nagyon ö, ha, kedvező hatásúak. Ami a dél-koreai megállapodást illeti, és ezt hasonlít a leginkább a szingapúri javaslattal, javaslathoz, azt láttuk, hogy a 2011-es hatályba lépés után vegyes hatások érvényesültek meg az európai export tekintetében. és hát csökkenés is következett be a kezdeti években, de ez nem a megállapodásnak tudható be. Összességében pozitív volt a hatása a megállapodásnak a fogyasztók számára, tehát kedvező volt számukra, hogy EU-s termékekhez juthattak. Na most a gazdasági hatások kapcsán ciklikus hatásokkal is számolni kellett és kiderült, hogy kedvező, egyértelműen kedvező volt az exportokra a hatás, az uniós exportra gondolok, és a hatás szintén fontos volt, és nem hasznos a koreai cégek tevékenységére is. A gazdasági hatások ugye hozzájárultak ahhoz, hogy növekedjen az árucsere forgalom kvantitatív, de mennyiségi szempontból. Aztán a Kínával kötött megállapodás azt hozta eredményként, hogy csökkent az export a következő években, és a Szingapurból származó termékek esetében szintén egy ilyen csökkenő hatást lehet sejteni. A koreai szerződéshez képest kevésbé lesz az export volumenének a növekedése jelentős Szingapur esetében. Ez, ez azért lesz így, mert Szingapur már most is nagyon alacsony vámtarifákat érvényesít, de azért a teljes megszüntetése a vámtarifáknak azért olyan hatást fejthet ki, amely tovább növelheti a az forgalmat a délkorai példával ellentétben, tehát ahol nagyobb volt az ugrás a vámtarifák tekintetében, mert a csökkenés, itt most hát alacsonyabb hatásról és mértékről lesz szó, 10%-ban gondolkodunk. A beruházások tekintetében a tanulmányok azt mutatják ki, hogy az FTA-k a szabadkereskedő megállapodások pozitív hatást fejtenek ki a beruházásokra. Ezt láttuk a délkorai megállapodás kapcsán is. A konkrét megállapodás tekintetében további szempontokat is érdemes figyelembe venni, mint például a vitarendezési megoldásokat, persze itt még sok dolog nyitott de a szingapúri megállapodás esetében, a beruházás védelemben messzebb jutunk el, mint délkora esetében. És végezetül egy globális, globális gazdasági értékelést tettünk, lehet, hogy itt most nem tartom be az időkeretemet, de hagy folytassam még, tehát a a beruházás és a szállítás a mutatója a következőket mutatja tehát azt, hogy a GDP-re pozitív hatást gyakorol egy ilyen megállapodás. Azt észleltük, hogy adott esetben, ebben a konkrét esetben úgy értem, kicsi lesz ez a hatás, de mégis pozitív lesz az. Elnök, köszönöm szépen, most pedig átadom a szót a jelentéstevőnknek, hogy reagáljon mindenre, és ezek után pedig megadom a szót Krobnak, hogy a szingapúri fél részéről hozzászóljon. Önje a szó. No, this, uh... Kedves kollégák, ö, önök is tudják, hogy ez az egyezmény, ez már olyan időszakra nyúlik vissza, amikor még az Egyesült Királyságnak is észszerű kormánya volt. És egyébként annak idején még ráadásul pro-európai volt ez a kormány, ami Hát tehát ez is mutatja, hogy ez nem az első olyan ö, beszélgetés, amit a szabad kereskedelmi megállapodásról folytatunk, de ez az első olyan ö, állapot már egy idő óta, mióta aktualizáltuk ezt az egyezményt, de, és ö, két részre bontottuk ezt az egyezményt korábban, és a bírósághoz fordultunk a kapcsolatban. Én, mint jelentéstevő támogatom a következtetéseit ez, ennek az egyezmények kapcsolatos anyagnak, mert nagyon jó lenne az EU és a Szingapúr számára is, és ezért én tehát mellette teszem le a voksomat, tehát ez egészen egyértelműek az, az előnyök. Szingapúr ugyan talán kicsinek tűnhet, de Dél-Kelet-Ázsiának egy igazi eh, fontos eh, kapcsolódási pontja, és a teljes régió számára rendkívül fontos szerep. Tízezer európai cég tevékenykedik irodákkal eh, a régióban és regionális székhelye is itt található nagyon sok cégnek. A tanulmányból kiderül, hogy hogy a legfontosabb vámok eltűnnének az EU piacsal kapcsolatban, és rendkívül jól előnybe részesíteni a szolgáltatási szektort, illetve a közbeszerzések területét is Szingapurban, és van egy pozitív lista a GATT modell alapján a szolgáltatások terekkal kapcsolatban, ami egyébként korábban még nem létezett. Főként az olasz kollégák fognak neki nagyon örülni, hogy 100 90 GI-t védetté nyilvánítanánk, és globális kontextusban nagyon fontos, hogy itt nem csak népgazdaságokról van szó, hanem értékekről, hiszen a kereskedelmi áruk áramlata növekedett kezdik majd, de ez egy nagyon progresszív egyezmény, amelyben reméljük, hogy az értékrendszerünket is ö, tiszteletbe tudjuk tartani, mert hiszen Szingapurnak meg kell felelni ezeknek a, a szabványoknak, és vannak védőzáradékok és különböző ö, védőszabályok az erdők védelme és a halászatpolitika területén is többek között, csak hogy néhány példát említsek, és a szabadkereskedelmi megállapodásnak, tehát több területre is pozitív hatást kell kifejteni az ILO területén is. Az emberi jogok területén Szingapúr egyébként pozitív példának mutatkozik, főként, hogyha a régióval hasonlítjuk össze, de még mindig nyilván van mit tenni, és nagyon örülök annak, hogy a Nemzetközi Munka ügyi szervezettel Szingapur együttműködik ezeken a tereken. Nemrég zajlott le egy látogatás, és a kollégákkal beszéltünk, akik beszámoltak arról, hogy fejlődés zajlik ezen a területen, és ezáltal a különböző még hiányzó ILO konvenció is betartásra kerülhet. Nagyon fontos, hogy figyelembe kell ezeket venni. Pozitív szankcionálást nem veszünk figyelembe, azonban, hogyha az emberi jogok ellen történik lépés, akkor erre nézve a megfelelő intézkedéseket rögzíti a megállapodás. További módosító indítványokat még lehet, be lehet nyújtani a szabadkereskedelmi egyezménnyel kapcsolatban, és Szingapúr részéről azt hangzott el, hogy nyitott a hozzáállásuk az különböző fejezetek megnyitása iránt, és tehát, hogy ez egy ázsiai ország és az EU közötti szabadkereskedelmi egyezmények körében elmondható, hogy az FTS e régiónkénti modelljeivel kapcsolatban és ugye tudják azt, hogy én voltam az egyik tárgyaló fél ezen a téren, hogy nagyon igyekszünk ezen a területen további eredményeket elérni. A TTP is rendkívül fontos terület, Szingapúr most el tekintve az Egyesült Államok szerepétől rendkívül jelentős azt illetően, hogy erősítsük ezeket a folyamatokat a régió között, hiszen ez az egyik talán leggyorsabban növekedő gazdasági régió. Még talán röviden annyit, de ez is rendkívül fontos, hogy az IPO, tehát a szellemi tulajdonnal kapcsolatos témakörben, mint ahogy Kanadával is, Szingapurral is meg lehetett állapodni abban, hogy egy záradékot rögzítünk az ISDS eltávolítására és az új szabályok beiktatására, és ahogy te is tudod, Bent, mi az ISDS rendszer ellen voltunk, és eh, a választott bírósági rendszer ellen mi egy olyan tribunált eh, kértünk, amely eh, bírók alkotják, amelyek bizonyos erkölcsi szabályokhoz tartják magukat nyilvános meghallgatásokkal, nyilvános dokumentumokkal és meghallgatási mechanizmussal, amely lehetőséget teremt arra, hogy egy multilaterális viszonyrendszert hozzunk létre. A védelmi záradékokkal kiegészítve mindez a modell figyelembe veszi a mi kéréseinket az egyezményben, ezért azt gondolom, hogy ezek még akár a SETA egyezményen is túlmutatnak, tehát ez ilyen SETA plusznak is tekinthető akár bizonyos területeken, és például ami rendkívül pozitív, hogy van egy feleviteli bírósági intézmény is, olyan bíróságokkal, akiknek a mandátuma már lejárt, nem vehetnek ebben részt, hogy ne kerülhessen sor érdekkonfliktusokra, és vannak ezen túlmutató intézkedések is arra nézve, hogy hogyan lehet a bírókat jogszerűen kinevezni, tehát rendkívül sok olyan lépés tartalmaz, amelyek még a korábbiakon is tovább mutat, és hogyha egy olyan egyezményt, amiben mindezek szerepelnek, a parlament nem támogat, akkor ez fura, hogyha más területeken viszont ezeket a lépéseket, pont ugyanezeket a lépéseket kéri. Köszönöm szépen! és 5 percre önni a szó. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim, a lehetőséget, hogy beszélhetek önökkel a szabadkereskedelmi megállapodásról, és nagyon örülök annak, hogy egyenrangú félként beszélhetünk egymással, és röviden olyan témákról is beszéltünk, amelyek rendkívül fontosak. Először is egy olyan kérdésről szeretnék beszélni, hogy hogyan alapulhat ez a szabadkereskedelmi megállapodás a különböző szabályrendszereken, és hiszen ez mindkét fél érdekét szolgálja. harmadrészt milyen hozzájárulásokat lehet tenni, amelyek egyébként rendkívül fontos elveket vesznek figyelembe, átláthatóság, környezetvédelem, munkaáltatói védelem, és így tovább. Ez mindkét partner érdekeit szolgálja, és a, vannak kérdések, amik bizonyos feszültséggel teliek, és általános vám tarifákkal kapcsolatosak, például a jármű kereskedelmem területén. Ez rendkívül fontos Szingapúr és a WTO szemszögéből is. Nagyon fontos, hogy ezeket a problémákat kimozíthassuk a nyugvópontról, de rendkívül fontosak a globális kereskedelmi keretek betartásai is. Például a környezetvédelem területén hozott el, szabályok betartása rendkívül fontos jelzésértékű kijelentések ezek mindkét partner részéről, hiszen mi a fair növekedés, a fair kereskedelem és a környezetvédelmi szabványok betartása mellett tettük le a voksunkat, és rendkívül fontos, hogy mi buzdítjuk a feleket arra Japánnal együtt, hogy ezek betartásra kerüljenek, és mi a vto val az EU-val együtt részesei vagyunk a Framework Groupnak, amelyek mindezeken a platformokon ezeket a területeket előmozdítani kívánják. Tehát itt különböző szintről beszélhetünk itt ezzel kapcsolatban, a CTP-vel kapcsolatban, ami aláírásra került, akkor Mexiko és Japán még nem írta alá ezt, azonban már ők is előre léptek ezen a területen. Kína, Dél-Korea és Ausztrália a régiókban rendkívül reméljük, hogy ez év végéig sikerül majd az aláírást elérni, hiszen itt az Európával kapcsolatban, a partneri kapcsolatokban rendkívül fontosak ezek a kérdések, és itt nem csak Szingapur és az EU vonatkozásából, hanem a két régió vonatkozásában is rendkívül fontosságúak ezek a kérdések, tehát van más jelentősége is ezeknek a kérdéseknek. Még jóval jelentősebbé váltak az elmúlt időszakban, mint amikor aláírásra került a szabadkereskedelmi megállapodás, és ez a munkavállalók részéről is rendkívül fontosságú, tehát nem lehet lehet egy oldalú szabályokat például kihozni, például ami a vámokat illeti. Akkor az EU és az ázsiai kapcsolatok terén rendkívül kedvező mutatókról számolhatunk be, nagyon szép illusztrációkat is készítettünk ezzel kapcsolatban, amelyeket a bejáratnál helyeztük el, és az nyilvánosan elérhető számok jól mutatják, hogy több ezer EU vállalat számára megnyitotta a piacát, Indonézia és Malázia vonatkozásában is. Jelen pillanatban Ázsia hatodik legnagyobb gazdasági térségé vált, és globálisan nézve a negyedikké fog előlépni, nem is olyan sokára. 2018-ban rendkívül fontos eredményeket sikerült elérni a népgazdaságaink növekedése szempontjából rendkívül fontos hídszerepet töltünk be az Európai Unió és a régión között. Én koordinátorként nagyon fontos szerepet vállaltam ebben a kontextusban is, és az elnök úr is tudja, hogy a jó tapasztalatainkat is terjesszük, megnyitottuk a kapuinkat és nyilvánossá tettük, hogy milyen értékek alapján tevékenykedünk. A klímaváltozása elleni harc, a globalizáció terén tett lépésekben mi vezető szerepet töltöttünk be, és a multilateralizmus és a nemzetközi kereskedelmi jog érvénye jutatása terén is élovasok vagyunk. Még egy-két kérdést szeretnék a VTO-val kapcsolatban lefolytatott sikeres tárgyalásokról szólni, hiszen az ILO-val folyamatos tárgyalásokat folytatunk, és ez nem csak egy egyszerű partneri kapcsolat, hanem egy olyan programot is folytatunk, például amit már ötödszörre újítottunk meg újonnan, és rendkívül új kooperációs programokat is élet, érvénybe lépett, léptettünk az ázsiai térségben. Még nagyon sok számos konkrét példát is felsorolhatnék. Harmadrészt pedig nagyon jól bemutatható az, hogy az érdekeltek részéről ez a szabadkereskedelmi megállapodás milyen előnyökkel járt, itt a partnerek nagyon ambiciózus célokat tűztek ki, ezt 10 perc ezelőtt hallhattuk a kollégáinktól, tehát a kereskedelem liberalizálásával kapcsolatban elhangzott, hogy még egy további lépést kívánunk tenni, tehát a további gátló tényezők lebontásával és további szabályozók javításával, például a szellemi joghoz fűződő jogok és új jogszabályok bevezetésével. Talán két megáll, két kérdésre had térjek ki. Egy francia cég kötött megállapodást egy szingapúri céggel egy hatalmas nagy carsharing cég alakult ki együttműködés, ami egyébként lehetővé teszi azt, hogy egy környezetbarát szabályozó rendszert alkalmazzunk, és így az európai cégek hozzáférést kaptak a szingapúri piachoz, és amint a megállapodás érvénybe lép, a járműveket, amelyeket Szingapurban tesztelnek, ezeket nemzetközi standardok alapján fogják tesztelni, ezeket azonnal Szingapurban forgalomba is lehet hozni, tehát ez további előnyökkel fog az érintetek számára szolgálni, és reméljük, hogy más régiók és partnerek ezt a példát hamarosan követni fogják. A mezőgazdaság területe, ami rendkívül fontos komplementes szerepet tölt be Szingapur szempontjából, ezzel kapcsolatban ugye Szingapurnak nem olyan hatalmas nagy a mezőgazdasági szektora, tehát itt egy 700 ezer négyzetkilométeres területről beszélünk, azonban mégis tárgyaló ként lehetővé vált, hogy a hús import lehetővé vált, és itt a különböző üzemi területek ellenőrzését is kitárgyaltuk, ami azt jelenti, hogy az eu ban exportálni tudunk, azonban az EU sokkal erőteljesebben tud fellépni az olyan exportőrökkel kapcsolatban, akik Szingapurba exportálnak ilyen jellegű termékeket. Még nagyon sok más példát is említhetnék, azonban lezárólag hadd mondjam el azt, hogy rendkívül messzire jutottunk a standardok és értékek közös képviseletével, és ez ezért nagyon sok munka volt, és sok időt vett igénybe, amíg idáig eljutottunk, és én azt gondolom, hogy most már rendkívül ideje, hogy lezárhassuk ezt a megállapodást, megállapodást, és rendkívül örülök annak, és remélek, hogy a vállalatok, a munkavállalók és az EU, illetve Szingapur közös javát fogja szolgálni a ratifikálás ennek a megállapodásnak. Köszönöm szépen! Nagyon szépen köszönöm a kereskedelmi államtitkár helyettes úrnak. Most akkor a vitára kerül sor, 12 szót, és utána pedig meghallgatjuk az Európai Bizottságot is, és aztán reagálunk. Másfél percben szabályzom a hozzászólásokat, Keri úr. Ön az első. Köszönöm szépen a hozzászólóknak. A legutoljára, amikor erről a kérdéskörről beszéltünk, 6 vagy 7 hónappal ezelőtt, vagy talán még régebben is, Kámel úr azt mondta, hogy most már zavaróak az arányok a megvalósításra a tervek között. Azt hiszem most már itt az ideje, hogy ratifikálásra kerüljön a megállapodás egy delegációval, más kollégákkal együtt Szingapurban jártam, és egy igazi csoda, amit az önök országában észleltünk, egy ilyen kis állam, állam város, kevés erőforrással mit tudott elérni, csak gratulálni tudok. Láttuk azt, hogy a türelem rózsát teremt. És az amerikai és észak-koreai vezetőknek a csúcs értekezetét is biztosították, ami aztán azt hiszem tényleg egy gyöngyszem az önök türelme illusztrálására, és úgy gondolom, hogy ugyanígy az európai vállalkozások is reményel szembesülnek akkor, amikor a megállapodás irányába tekintenek. Ma Japán, az Egyesült Államok ugye számos kárt vallanak az egyéb területeken, úgyhogy azt hiszem a mi előnyünkre szolgál a leginkább az, hogyha ratifikálásra kerül a megállapodás. Száz százalékig támogatom. Kemal úr. Mint tudják, öt évvel ezelőtt én voltam a jelentéstevője ennek a témának, és David Martin volt az árnyék jelentéstevő, úgyhogy lehet, hogy nem teljesen értünk egyet abban, hogy mi az észszerű kormányzás, de mégis abban teljesen egyetértünk, hogy itt az ideje, hogy dűlőre vigyük a megállapodást. A konszenzus nagyon fontos, és úgy gondolom, hogy nagyon zavaró volt az, hogy az Európai Unió nem szaladt előrébb a korábbiakban. Ezzel együtt egy sor kérdés is felmerül, nagyon érdekel a válaszuk majd a kérdéseinkre. Kérdéseinkre láttuk a prezentációt, az imént a tanulmány hölgy előadója mutatta a pozitív hatásokat, az amerikakkal is megkötötték a szabadkereskedelmi megállapodásokat. Akkor is voltak előre jelzések. A kérdésem az, hogy az előrejelzések és a valóság milyen viszonyban volt egymással az árulcsereforgalom tekintetében. Aztán ott van a beruházásoknak a kérdése, azoknak a védelme. Mi a véleményük? a csendes óceánon átnyúló kapcsolatok tekintetében, a potenciális konfliktusok tekintetében mindez mit jelent, és hát nem tudom, hogy lenz ideje mindenre válaszolni, de ez is érdekelne többek között a naftanak a megnyilvánulása is. Köszönöm szépen, elnök úr! Mindenek először a liberálisok frakciója nevében szeretném elmondani azt, hogy úgy véljük, hogy késésben vagyunk a szabadkereskedelmi megállapodás megkötése tekintetében. 2010-ben kezdtük tárgyalni Szingapúrral ezt a megállapodást, aztán 13-ban leálltak a tárgyalások, aztán újraindultok, konfliktusokkal lövezve, de mégis tovább jutottunk, miközben késésben vagyunk, és a frakció meg tekintetben frusztrációkkal szembesül, mert hogy az Európai Unió számára a megállapodás Szingapurral egy olyan helyzetet eredményez majd, amely win-win szituációkon, szituációkon ként írható le, azaz mindenki nyertesként kerülhet ebből ki. Ez egy igazi hub lehet majd az európai vállalkozások számára, egy olyan gócpont, ahonnan tovább léphetnek, és az európai termékek, egyéb termékekkel kerülhetnek majd versenybe, és a vásárlás az európai termékeknek így módon válik majd lehetőségből valósága. Éppen ezért nagyon fontos, hogy erről a megállapodásról beszéljünk, és tető alá hozzuk a jövő lehetővé teszi majd azt, hogy elmondjuk az állampolgároknak, hogy a tíz éves munka hasznos volt, mind az állampolgáraink számára, mind pedig a vállalkozásaink javára, és ez példaként szolgálhat majd a jövőbeli megállapodások számára ön egyfajta leadershipet képviselnek Ázsia ezen övezetében, és úgy gondoljuk, hogy mi is hasznosan tevékenykedünk a saját szomszédaink szempontjából. Köszönöm szépen az összes magyarázatot, mindez nagyon hasznos volt a számunkra, és úgy gondolom, hogy mindez nagyon nagy többséghez fog vezetni, akkor, amikor a parlamentünk belül szavazni fogunk a megállapodásról. Köszönöm szépen! Anna Riminár.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 származik ez a dokumentum, és egyébként Szingapúr a legnagyobb kibocsátója ezeknek a gázoknak, és hát pont a klímavédelem az egyik legnagyobb, legfontosabb terület az Európai Uniónak. Tehát akkor hadd kérdezzem meg, hogy az Európai Unió rendelkezik-e olyan számokkal, amelyek ennek az egyezménynek a kihatásait a klíma egyezményre kifejtenének, és Japánnal kapcsolatban terveznek -e egy ilyen fejezetet bevezetni, bevezetni, ami a klímaegyezmény betartására vonatkozik, és hogyha igen, akkor pedig ez a bekezdés hogyan nézhet neki, és érdekelne, hogy ez az STD fejezet, tehát a fenntartható fejlődés és fenntartható kereskedelemről eh, szóló fejezettel ki eh, egészülne-e, tehát nagyon fontos lenne, hogy ez is figyelmevételre kerüljön, és nagyon fontos lenne, hogy itt az Európai Parlamentben is foglalkozzunk ezzel a kérdéssel, hiszen nekünk kellene gondoskodnunk arról, hogy a felvállalt kötelezettségek betartásra kerüljenek, és ha nem, akkor pedig a szankcionálni lehessen. És a kis és közepes vállalatok számára ez rendkívül komplexnek bizonyulhat ez az egyezmény megállapodás, tehát ez nagyon fenyegető a kis és közepes vállalatok számára. A bíróság ítélteivel kapcsolatban hadd mondjam el, hogy ugye vételre kerülnek ezek az, ezzel kapcsolatos fejezetek az egyezményből, és a, itt tehát ügyelni kell az ICM rendszer és az európai jog kompatibilitásának biztosításáról. és a, már nem szerepel itt az a szabályozás, hogy várni kell a jogszabályok beiktatására. Ez hiányzik már a szövegből. Köszönöm, elnök úr. A kereskedelem akkor fontos, amikor prosperitáshoz és jóléthez jár hozzá, és nem pedig a jogok és a az állampolgárok szabadságjogainak a megkerülésére kellene felhasználni pozitív jelet adtam a kormányom számára a japán partnerségi megállapodás tekintetében. Teljesen nyitott szellemben vizsgáljuk most a szingapori megállapodást. Hangsúlyoznám, hogy ez kereskedelmi megállapodás, mert természetesen majd a befektetési megállapodásra is beszélni fogunk. Kis államról van szó, de nagyon nagy forgalmat bonyolít le, nagyon jól tudjuk, mennyire fontos ez a megállapodás, milyen előnyt jelent majd, hogyha egy plusz lehetőséget meg lehet nyitni a piacok esetében. Másrészt azért vannak uh, árnyékos területek is, remélem, hogy a bizottság választ tud adni a származási szabályok tekintetében Szingapúrinak lehet titulálni bármilyen terméket, amely a legutolsó feldolgozási fázis a, a Szingapurban történt. Ez visszaélésre ad lehetőséget a textil és az élelmiszeriparban. Aztán a fájdalmas kérdés. A kereskedelmi megállapodásról persze tárgyalhatunk, viszont a befektetés védelmi témában nagyon sokak a, sok az aggályom, és a kormányom is egyetért ezzel. Bíróság felállítása, itt a szabadon lehetne fölépni a kormányokkal szemben. Nem hiszem, hogy a szabadkereskedelmi megállapodások, ahol a jogbiztonsága fontos, ilyen mechanizmus kellene, hogy felállítsanak. Ezek veszélyesek a demokrácia és a polgárok számára, és ezekben az esetekben hasztalanok is. Köszönöm, Mojzer úr! Köszönöm, elnök úr! Először is szeretnék köszönetet mondani a tanulmány készítőinek. Ez gazdaságilag bemutatja, hogy ez egy win-win megállapodás, hát ezt is vártuk. Ugyanakkor a ennek a megállapodásnak vannak olyan hatásai, amelyeket nem lehet mennyiségileg meghatározni. A David is mondta, hogy előrelátható, biztos, biztonságos hub Szingapur számunkra. Politikai üzenet is lenne a világ számára, ahol élnek a protekcionista tendek, ez is fontos. Itt az identitásról, az EU önmeghatározásáról is szó van, mint nyitott, elhivatott gazdasági szereplő. Egyébként pedig éveken keresztül ugye visszanyúlok erre, teljesen jogosan kínzásnak helyeztük alá Szingapurt jogosan a mi oldalunkon, ugyanakkor most támogatnám, hogy minél előbb megszülessen a megállapodás. A bizottságtól még egyszer kérdezném az ütemtervet, illetve hogy fennáll-e annak a veszélye, hogy az október 19-i ASEAN ülést bármilyen előre nem látható fejlemény veszélyeztetheti-e. Köszönöm, immár. Köszönöm szépen, elnök úr, és szeretnék köszönetet mondani a szingapúri képviselőknek is, és szeretném megköszönni, hogy milyen nagyon türelmesek voltak itt a hosszas tárgyalások során, mindannyian tudjuk, hogy ennek mi volt az oka. Fontos a bírósági kérdés, úgy gondolom, hogy jogos a két megállapodás szétválasztása, de természetesen a folyamat sokkal hosszasabb volt, mint amit eredetileg vártunk. Lenne néhány kérdésem önökhöz. Három a ILO, alap ILO egyezmény ratifikálása, amire még nem került sor, a társulási egyezményre vonatkozó egyezmény, a kényszermunka és a diszkriminációmentességre vonatkozó egyezmények. A három egyezmények kapcsolatban két kérdésem van. Szingapur miért nem ratifikálta még ezeket? A ratifikáció tekintetében mire számíthatunk? Második kérdés. Befektetési megállapodásra vonatkozik. Ez is nagy lehetőség mindkét partner számára. Befektetési megállapodás esetén fontos a szakmai képzettségek elismerése is, mert ez szükséges ahhoz, hogy ki lehessen használni az egyezményt. Kérdezném, hogy mi a helyzet a szakképzettségek elképzelés vagy elfogadása területén a szingapúri fél és a mi oldalunkról. Köszönöm szépen. Köszönöm. Fjellner képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez egy keserű édes időszak most. Az egyik jelentős problémája a kereskedelmi politikánknak, hogy túl hosszúak a tárgyalások, és talán ez a leginkább ö, nehézkes eljárás ilyen szempontból, leginkább zavarba ejtően hosszú ideig tartott az ülés. bizottsági kollégák, itteni parlamenti kollégák is, akik okozták azt a problémát, ami ezt a helyzetet kialakította. Kérném, hogy gondolják végig a folyamatot. Az ASEAN megállapodás 2007-2009-ben került elő Szingapúrral, aztán árukról, szolgáltatásokról tárgyaltunk, 2011-ben mi akartuk a befektetési megállapodást, 13-ban a áru és szolgáltatási megállapodási tárgyalást lezártuk, Szingapur ezt alá akarta írni, és ezt követően külön a befektetési megállapodás. De mi ezt elutasítottuk. 2014-ben megkezdtük a befektetési megállapodás tárgyalását, azt mondtuk, hogy igen, ez egy jó dolog, tegyük meg, de aztán behelyeztük a bíróságot. Úgy gondoltuk, hogy az Európai Bíróságnak ebbe a megállapodásba kell, kell bekerülnie. Kanada esetében ezt másképp oldottuk meg. 2017-ben a bíróság véleményt adott. De aztán mi akartuk megnyitni újra az egészet, meg akartuk változtatni a befektetési megállapodást. Úgy gondolom, hogy ez talán a legrosszabb példa arra, hogy az EU-nak hogy kéne folytatnia a szakpolitikáját. Végig kell, hogy ezt gondoljuk, pontosan azért, hogy soha többé ugyanez ne fordulhasson elő. Most az a lényeg, hogy ne állítsunk újabb akadályt. A kollégák között azt hallottam, hogy az ILO egyezmények miatt néhány kolléga aggódik. A kérdés az, hogy tényleg vannak-e valós aggályok? Ha igen, akkor most beszéljünk erről, ha nem, akkor pedig maradjanak örökre csöndben. Kérem, ne gördítsünk több akadályt. Karolin. Köszönöm szépen a prezentációt és a látogatását is, Gór, és a bírósági ítélet óta azért szükség volt egy kis időre, de azt gondolom, hogy nagyszerű, hogy már időközben világosan látunk, tudjuk, hogy hogyan dönthetünk, ahogy már elhangzott egy dél-kelet-ázsia egyik érintkezési pontja, Szingapur, és ezért is érdekelne, hogy az ILO munka standardok miért nem kerültek még ratifikálásra? Vannak ennek valamilyen okai, hiszen itt minimális standardokról van szó. Szóval én azt gondolom, hogy ha ezek amúgy is Szingapurban tiszteletre vételre kerülnek, akkor ennek nem lehet gondja. A másik pedig a fenntartható fejlődésre vonatkozó fejezet, hogyha nincsenek szankciók, hogyha valaki megsérti ezeket, akkor milyen lépéseket terveznek arra nézve, hogyha a munka, munkáltatói jogok, illetve a környezetvédelmi standardok családok megsértése kerülnek, hiszen mi azt szeretnénk, hogy ennek érvényt lehessen juttatni, és ezért is szeretnénk ezeket, és gondoljuk azt, hogy csak hogyha ilyen lehetőségeink vannak, tudnak ezek a fejezetek erősen érvényesülni. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Szeretném megköszönni az összes információt. Két témát említenék, globális kontextus, pragmatikus megközelítés. Minden elhangzott már, szeretném nagyra értékelni David Martin előadó és az árnyék előadók munkáját. Ennek a megállapodásnak globális szempontból van fontossága, ennek is több dimenziója van. Az első megállapodás, ami Ázián országgal megkötendő, és a globális kontextusban pedig bizonyos országok falakat építenek, mi viszont hidakat kívánunk építeni. A szingapúri partnerünk beszélt az összekapcsolásról. Igen, úgy gondolom, hogy a 21. század legfontosabb szava az összekötés. Meg kell, hogy erősítsük, hogy mi az Európai Unió nyitott az üzleti világ előtt, ezért pragmatikusak kell, hogy legyünk a következő hetekben, hónapokban. Második témám, pragmatikus megközelítése van szükség. Csatlakozom azokhoz a kollégákhoz, akik arról beszéltek, hogy el kell, hogy érjük az aláírást, az ideiglenes végrehajtást, a rugalmas átállást, a sima átállást a befektetési tárgyalásokra, viszont távolítsunk el minden akadályt az ideiglenes FTA végrehajtás elől. Az EU oldaláról nyerjük vissza a hitelességünket globális partnereink előtt. Kérdésem a bizottsághoz, már föltették ezt a kérdést, konkrét időzítés ha tud ilyet mondani. Köszönöm. Thank you very much. Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Ahogy a kollégák is mondták, a kereskedelmi megállapodás története és a befektetésvédelmi megállapodás története nagyon hosszú időre tekint vissza, túl hosszú időre tekint vissza Szingapurral. A szingapúri partnernek talán az első dolog, amit mondanunk kell, hogy köszönjük a türelmüket, Köszönjük az önök politikai szándékát és a konstruktív hozzáállást. Úgy gondolom, hogy elérkezett az idő arra, hogy le, lojális legyen az EU a tárgyalási partnerek előtt. Ez azt jelenti, hogy alá kell írni, le kell zárni a folyamatot. stratégiailag fontosak ezek a megállapodások, gazdaságilag is fontos, új lehetőségeket nyit mindkét partner számára. Az is igaz, hogy sok minden változott a globális kereskedelemben időközben, és az EU kereskedelmi agendájában is. Néhány nehéz értékelni olyan megállapodást, amiről évekkel ezelőtt tárgyaltunk. Viszont a folyamat végén előrelépés történt a befektetésvédelmi megállapodás területén is. David Martin, az előadónk is megerősítette, hogy egy sor területen a megállapodásban progresszívebb megadásokat találunk, mint a szetában. Én semmi olyan okot nem látok, ami miatt el kellene halasztani a parlamenti döntést. Figyelembe véve azt is, hogy ez nem a történet vége. A megállapodást a jövőben lehet és kell is javítani. A szingapúri barátaimhoz fordulok. A kérdés az, hogy a szingapuri kormány továbbképp kíván-e lépni az ILO egyezmények ratifikálása területén. Ezt nagyon üdvözölni a parlament. Immár fél perc. Felner úrnak szeretném azt jelezni, az a tény, hogy szeretnénk pontosan tudni, hogy a WTO egyezmények milyen szinten állnak, pontosan a munkaügyi jogok területén. Ezt a kérdést szerettem volna föltenni, és nem fogom soha azt elhallgatni, hogy azt követelem, hogy írják alá ezeket az egyezményeket. Köszönöm. És akkor most megkérem az igazgató urat a Trade főigazgatóságtól, Maria Martin Prettet, hogy 5 percben mutassa be a bizottság perspektíváját. Köszönöm, elnök úr! Sok megjegyzés hangzott el azzal kapcsolatban, hogy mennyire, mennyire lassúak voltak ezek a tárgyalások, és hogy mennyire türelmes volt az összes részvevője ennek a folyamatnak, ami túl sokáig tartott. A bizottság egyet ért ezzel. Szeretném megköszönni Szingapúrnak a vállalását és a türelmét. Én voltam a felelőse az teljes átfogó megállapodás felosztásának, szabadkereskedelmi megállapodás, befektetési védelmi megállapodásra, kellett felosztani, ez az új megközelítésünknek, ez felel meg és az új architektorának. Látva azt, hogy milyen a vállalási szintje Szingapúrnak, és milyen gyorsan segítettek ebben nekünk, ezért ülhetünk itt. És ezt mindenképpen szerettem volna hangsúlyozni és megköszönni. Egy sor felszólásban elhangzott egy kérdés, amit fontosnak tartok. A megállapodások ma fontosabbak, még fontosabbak, mint az első öt évvel ezelőtti tárgyalási körben. Sajnálatos módon a világ megváltozott, méghozzá úgy mondom, hogy számunkra még fontosabbá vált, hogy legyen egy olyan partnerünk, mint Szingapur, mely támogatja a szabad és tisztességes kereskedelmet a régióban és a világ szintjén is. Szeretném hangsúlyozni Szingapur szerepét a mi velünk folytatott tárgyalások és a multilaterális tárgyalások során is. Egy másik elem, amit szeretnék kiemelni. Ezzel a két megállapodással azt bizonyítjuk a régióban, hogy kiállunk a standardjaink mellett, kereskedelmi standardok mellett, befektetésvédelmi standardok mellett. Ahogy az előadó is hangsúlyozta, egy olyan modellt alakítottunk ki, ami SETA Plus, és minden olyan elemet tartalmaz, amely az átláthatóságot és a tisztességet biztosítja a befektetések védelme során, ami előnyös a befektetők számára, és teljes mértékben tiszteletben tartja a partnerek jogait. Ez különösen fontos egy olyan időszakban, amikor a mások is felállítanak normákat, CTTP-re is történt utalás, az ASEPT tárgyalásokra is történt utalás, ott mások a standardok. Fontos, hogy Európának, Európa kiálljon a saját standardjai mellett a régióban. Véleményünk szerint ez egy fontos aspektus. Az EU-Szingapur kereskedelmi és befektetési megállapodással konszolidáljuk jelenlétünket a régióban megerősítjük a hitelességünket. Mi úgy látjuk, hogy ez az első bilaterális kereskedelmi és befektetési megállapodás egy országgal a régióban, egy ASEAN országgal, ez nagyon fontos. Nem csak Szingapúr jelentősége miatt számunkra, mint a régiós partner. Ugye a kereskedelem és a befektetés az EU és az ASEAN országok között egy harmadát képviseli Szingapur. De azt sem szabad elfelejteni, hogy az EU számára nagyon fontos lépés ez a végcél felé, kereskedelmi és beruházási megállapodás a teljes régióval. És ezért tudatában vagyunk annak, hogy ez a lépés mennyire fontos. Az ütemtervre is rákérdezett több képviselő mi készen állunk arra, hogy mindent megtegyünk a részünkről, és bízom abban, hogy azt mondhatom, hogy a benyomásunk az, hogy Szingapúr is mindent megtesz a saját oldaláról, azért, hogy el lehessen kerülni bármilyen fölmerülő akadályt. Gyorsan haladunk előre az egyes nyelvi változatok felülvizsgálata területén. Ez most folyik a tanácsban és Szingapurban pedig a tagállamok számára határidőt fogunk meghatározni, hogy meddig reagálhatnak, ez a nyári szünetre fog vonatkozni, és októberben a tanács el fogja fogadni az aláírásra vonatkozó döntést, és így az ASEAN csúcson október 18-án sor kerülhet az aláírásra és ezt követően a parlament az egyetértési joga érdekében a következő napon meg fogja kapni. Mindent megteszünk ezért. A szingapúri fél is úgy gondolom, hogy mindent megtesz, próbáljuk azt biztosítani, hogy ezt a októberi mérföldkövet teljesíthessük. Jelenleg ennyit tudok mondani, köszönöm szépen, köszönöm. Akkor úgy tűnik, hogy az ütemterv is felállt. Gusszó asszony szeretne hozzászólni? Úgy gondolom, hogy a bizottságnak és Szingapúrnak is választ kell adni a kérdésekre. Gaur. Köszönöm szépen. Nagyon sok széles körű támogatásról tettek tanúbizonyságot, és nagyon sokan ilyen értelemben szólaltak föl. Ismerem azokat a kérdéseket, amelyeket föltettek, megpróbálok a legjobban választ adni ezekre, különösen az ILO témákra vonatkozóan. A szeretném megmagyarázni, hogy pontosan mi a helyzet ezzel kapcsolatban. Próbálnánk megmagyarázni az ezzel kapcsolatos elveket hiszen nagyon fontos ez a munkajog szempontjából, nem csak Szingapur, hanem az EU esetében is, hiszen végig kell gondolni, hogy minek van értelme ebben a rezsimben. Az egyik kolléga azt mondta, hogy ezt csak ki kell pipálni, de nem, egyáltalán nem arról van szó. Most először az összes egyéb témára szeretnék rátérni, és aztán a fölmaradó időmben az ILO egyezményekről. Kamal úr kérdezte, hogy a korábbi, főleg az Egyesült Államokkal kötött FTA hogyan működött. megkettőzött kereskedelmi forram, nem csak ez tudja mérni az egyezmény hatását, hanem a befektetések növekedése, a technológia megosztás, és a DPP, a CTTTP és egyéb megoldások is fontosak e tekintetben. Tehát nem lehet csak az FTL hatását mérni, ugyanakkor az biztos, hogy a pozitív eredményeknek egyik oka az FTA, és így platform alakult ki az együttműködésre, a problémák megoldására, ez nagyon fontos volt. Többen merített, említették a bírósági kérdést. Szingapur szempontjából a végrehajtás nagyon fontos. Nem látunk ellentmondást a tekintetben, hogy Szingapur az ISDS vagy ICS vállalást megtegye. Egymás mellett is tudnak élni ezek a rendszerek. Mi a, megvizsgáltuk az ICS-t, semmilyen elvi ellenvetésünk nincsen. Az EU erősen emelet áll ki, hogyha a világ globálisan EU, Szingapur, Kanada, multilaterális befektetési rendszer felé lépne el, akkor ez nagyobb átláthatóságot biztosítana. Elhangzott egy megjegyzés arra vonatkozóan, hogy egy ilyen rendszerre szüksége van egy fejlett gazdaságnak. Kérdezik meg a vállalkozásokat, kérdezik meg az európai vállalkozásokat, amikor Szingapurba jönnek, vagy ennél még fontosabb a régióba, akkor a vállalkozásoknak van vitarendezési rendszere? Akarnak egy ilyet? Azt kell, hogy mondjam, hogy Szingapurban semmilyen vita helyzet nem volt. Persze ennek a fordítottja is igaz, de amikor a régióba kilépnek, úgy gondolom, hogy közvetlen választ kell, hogy kérjünk. Azt fogják mondani, hogy ez számukra fontos plusz érték. Szingapur eh, eh, EU befektetése tekintetében, tehát fordított oldalon a válasz az, hogy nem. Soha nem volt oka annak, hogy eh, ilyen kérdésekkel foglalkozunk, de az önök aggája miatt, milyen lehet, hogy ez más tapasztalatokból származik, kérdezzék meg az európai vállalkozásokat, és a szakértőiket, akik foglalkoznak a szingapori piacsal. Melyek azok a szingapori vállalkozások, amelyek eléggé nagyok ahhoz, hogy ezt a rendszert ki tudják használni. Vannak vállalkozások, amelyek állami ér alatt jelennek meg például a légiforgalmi vállalkozás, de más nagyobb vállalkozásunk nincsen. Kérem, hogy ezt gondolják végig. És akkor most át is térnék az ILO témára. Szingapur számára nagyon fontosak a munkaügyi standardok, és fontos a jó gyakorlatok megvalósítása. Az ILO főigazgatója is, és ahogy a bevezetőmben mondta, megerősítette azt, hogy jelentős előrelépés történt a részünkről. Az egyezményeket sokan alapfeltételnek nevezték Ezért kérdés, hogy miért nem ratifikáltuk ezeket az egyezményeket, most ezt fogom megmagyarázni. Először is két tényezőt kell figyelembe venni, és emiatt vagyunk mi óvatosak az előrelépés tekintetében, bár időnként felülvizsgáljuk ezt a hozzáállást. Először is az eredményeket nézzük meg, és bármely rezsim, akár az egyezmény az, vagy akár másik egyezmény, ami jó eredményeket biztosít a munkajog területén fontos számunkra. Alacsony foglalkoztatás, növekedés befogadó jellege kevesebb, mint 4 milliós lakosságról van szó. Rendkívül fontosak ezek a kérdések a számunkra. Fontos, hogy egyik ágazat se szenvedjen a szabályok miatt, és a szakszervezeteknek is nagyon fontos, hogy hogyan folyik az üzleti élet. Ez a válasz arra, hogy nincs kötelezettségszegés ezen a területen. A kérdés az volt, vagy a megjegyzés az volt, hogyha munkaügyi vita van, akkor ezt nem lehet megfelelően kezelni. De mi a kormány szempontjából nézzük ezt, vagy egy kormány által erősen vezetett ország szempontjából nézik ezt, de nálunk nem csak a kormány létezik, hanem maguk a szakszervezetek nagyon erősek. Az üzleti federációnak is megvan a lehetősége, hogy felszólaljon, és a szakszervezetek is nagyon erősek nem tudom a pontos számot megmondani, de nagyon jelentős a szerepük, és nagyon jelentős a befolyásuk. Jöjjenek el Szingapurba, nagyon szívesen bemutatjuk ezt a helyzetet az önök számára. Tehát e- ez a válasz. Nem férünk bele az önök definíciójába, pontosan azért, mert nálunk a szakszervezetek a döntéshozatali folyamat részét képezik. Második téma Szingapúr tekintetében, ami fontos számunkra. Bármi, amit aláírunk, teljes mértékben végrehajtjuk. Hogyha bizonytalanok vagyunk, akkor megvizsgáljuk, megtárgyaljuk, és egy roadmap-et állítunk föl. Az ILO egyezmények tekintetében önök már szakértői ennek a témának. Tudják, hogy az egyezmények nem rövid dokumentek, hosszú dokumentumok, sok kötelezettség szerepel ezekben nagyon részletesen illusztrációként. Azt hiszem, hogy volt egy korábbi ülés is ma, ahol az ILO igazgatója, Karin Varga itt volt, és én úgy tudom, hogy maga az ILO is ezt eh, mondta, az EU az összes ILO egyezményt aláírta. Mennyire tudnak bízni abban, hogy ezeknek az egyezményeknek az összes részletét teljes mértékben végrehajtják? ez egy retorikus kérdés. Szingapur számára, olyan egyezmények számára, amelyeket aláírunk, én készen állok arra, hogy minden egyes sorát az egyezménynek leellenőrizzék, hogy teljesül-e. Két példát mondanék. Az egyik egyezmény, amire rákérdeztek, azt írja elő számunkra, hogy diszkriminációmentességi törvényt vezessünk be, egy teljes rendszert állítsunk föl erre Jelenleg egy olyan rendszer él nálunk, amely tiltja a diszkriminációt, és ezt folyamatosan ellenőrizzük, nem csak a kormányügynökségek, nem csak a szingapuri a kormány ellenőrzi ezt, hanem maguk a szakszervezetek is. És miért nem akarjuk ezt formalizálni egy törvénybe? azért, mert mi sok nyelvű rendszerben élünk, ezt önök Brüsszelben meg kell, hogy értsék. Egy olyan társadalomban, mint a miénk, nem akarjuk pontosan megmondani, hogy például amikor reklámot ö, szerveznek, akkor szükség van valakire, aki a másik nyelvet, a kínait vagy a másik nyelvet is ismerje, mert sokszor ezek a szabályok szerepelnek, ilyen részletes szabályok szerepelnek az ilyen egy előírásokban, és pontosan ilyenfajta törvényt nem akarunk elfogadni. Ha az egyezménynek a célját, a lényegét nézzük, akkor készen állnánk az aláírásra. De mi hozzáállásunk olyan, hogy mi nem akarjuk elveszíteni a mi pluralista megközelítésünket. Még egy példát mondanék, aztán már be is fejezem. Egy másik egyezmény tiltja a jelenlegi rendszert, amit mi a börtönökben megvalósítunk. A börtönök nyitottak az ngo számára, a külső felek számára, a rehabilitációs arányunk az egyik legjobb a világban, lehet, hogy a legjobb. Ezt nem a szingapúri kormány állapította meg, hanem nemzetközi intézmények, maguk az NGO-k is, amelyek eljöttek, megnézték ezt a helyzetet. A börtönben képzést kell szervezni, mi az egyezményeket esetleg lehet, hogy megszegné az ilyenfajta programjaink, amelyek működnek, és ezek egy teljes láncnak a részei ezek a programok. Ennek persze köze van a külső foglalkoztatáshoz, a visszalépéshez, visszatéréshez, lehet, hogy nem erre kéne koncentrálni, és a nagy képet tekinteni és aláírni. Úgy gondolom, sok ország ezt megtenni és megtette volna, és most nem is akarom kritizálni, vagy ezeket az országokat. Ugyanakkor az ironikus helyzet az, hogy mi számunkra nagyon fontosak a szabályok, az utolsó betűig, amit aláírunk, betartjuk. És ezért bizonyos szinten minket büntetnek. ez a helyszínen derül ki. Jöjjenek el, teljes mértékben mindenhez hozzáférés biztosítunk, és akkor önök ott a helyszínen meg tudják kitenni ezt a helyzetet. Köszönöm szépen, David, összefoglalhatja. Köszönöm szépen, rövid leszek. Először is nagyon jó, széles támogatást kaptunk a megállapodás tekintetében. A bizottság azt mondta, hogy nagyon fontos ez a megállapodás. Az elmúlt öt évben jelentős előrelépés történt, és a globális helyzet természetesen változott, ezt mindannyian tudjuk. Azt is szeretném elmondani, hogy több alkalommal látogattam el Szingapurba, foglalkoztam témákkal, amelyeket Luk is említett, és támogatom nagy mértékben az ön elképzelését, hogy Szingapurt bizonyos mértékben büntették azért, mert a jogállamiság annyira fontos számukra, és csak olyan egyezményt vagy dokumentumot írnak alá, amit sorosorra betartanak. Az ILO egyezmény nagyon sokan tényleg szívesen aláírják, és aztán nem tartják be. Szingapurban ez soha nem következhetne be. A három ILO egyezmény tekintetében ugye magyarázatot kaptunk, teljesen joga van a kolléganőnek arra, hogy ezt fölvesse ezt a kérdést, de azt is meg kell, hogy értsük, hogy milyen kontextusban nem írják alá ezeket az egyezményeket. Néhány kérdésre még áttérnék. Minél asszony teljesen jogosan felvette a környezeti kérdést. Hogyha megnézzük a szöveget, a környezeti rész ösztönző a végrehajtás tekintetében, lehet, hogy általánosabb, de Szingapur az egyik olyan ország, amelyik jelentés vállalást tett 2030-ra a széndiokszid csökkentés területén. A kereskedelmi megállapodásban több mint két fejezet foglalkozik a kereskedelmi befektetéssel, a megújuló energiákra vonatkozóan, tehát megülő energia téma szerepel a kereskedelmi egyezményben. És most nem tudom a többi fejezet címét, de tudom, hogy van egy általános fejezet az EU szingapúri együttműködése vonatkozóan, hogy azt hogy lehet még környezetbarátabbá tenni. Ima megjegyzése, a szakképzettségek kölcsönös elismerése, ez a 16-os fejezet témája. Tehát ez is szerepel az egyezményben. Lehet erre hozni helyi példákat, de biztosítani tudom arról, hogy ez szerepel az egyezményben, és ez a fontos. az asszony részéről nagyon szívesen hallottam azt, hogy nyitottak a kereskedelmi témák tekintetében befektetési fejezet esetében nagyon fontos, hogy csak Szingapurban működő vállalkozás esetén van lehetőség arra, hogy lépést tegyen, és Szingapurnak befektetési vitája soha nem volt, úgyhogy úgy gondolom, hogy itt a vita esete az nagyon korlátozott területen merülhet föl. A parlament többsége biztos, hogy hibásnak érzi magát, amiatt, hogy ilyen hosszú ideig tartoztak a tárgyalások, az ütemtervet hallottuk, októberben aláírás. Én annyit tudok mondani, hogy mindent meg fogunk tenni a parlament részéről, hogy ez bekövetkezhessen. Köszönöm szépen. Ezzel lezárjuk a témát, köszönöm. És minden jót. Thank you. So, dear colleagues, the last item on our... Kedves kollégák, az utolsó napi rendi pont következik. Közép Közép-Amerikával kötött társulási megállapodások kereskedelmi pillére 20 percünk van. Here. Yeah. So, exactly 20 minutes. You... Pontosan 20 percünk van, ismerik a tolmácsolási helyzetet, a vitát, stb. Pontosan 20 percünk van. Már is megadom a szót az előadónak, Bőge úrnak. Yeah, thank you, Chair. I will be, I will try to be very brief. You know that uh, in June 2000... Kedves elnök úr, rövid leszek. 2012-ben az Európai Unió és Közép-Amerika társulási megállapodást kötött. 2012. decemberén bólintott rá az Európai Parlament erre, régió, régió közötti olyan megállapodásról volt szó, amelynek nem volt precedense, és lehetővé tette a politikai párbeszédet, a kereskedelmi járványcserő forgalmat, és a végrehajtási aktusunk erre fog vonatkozni, mégpedig egészen pontosan az érintett pillérre, a kereskedelmi pillérre, és azon intézményekre, amelyek épültek a megállapodásnak a kerül, keretében. A négy-öt éve van állt fel ez a pillér, a kereskedelmi pillér december 2013 óta a közép-európai, közép-amerikai partnereknek a segítségével ahhoz, hogy előkészítsük a mai eszmecserét, megkerestük június 19-én a nyomonkövető parlamenti bizottságot és a kosztarikai nagykövetet, Alfaro urat, illetve az Európai Bizottság képviseletét. A kosztarikai fél volt az elnöke, a forgó elnökségnek a soros elnökségi funkciót töltötte be az érintett fél évben, az előző fél évben. Most néhány gondolatot szeretnék megosztani önökkel, hogy mit tartalmaz a megállapodás, és hát aztán októberben fog majd visszatérni az INTA szakbizottságunk erre a témára, aztán remélem, hogy a szavazásra majd decemberbe kerül sor. Mi a tartalma tehát ennek a kereskedelmi kapcsolatnak? 2017-ben született az utolsó jelentés, és az akkori szabadkereskedelmi megállapodásnak a fényében, amely ugye stabilizációs hatással jött létre egy latin, a közép-amerikával kapcsolatosan, nem igazán növekedett a termékeknek az árucsereforgalma, de stabilizálódott az a keret, amelyben korábbiakban kedvezőtlen körülmények között ment végbe a kereskedelem. Ez azt mutatja, hogy a a teljes kvótát, például a cikkor tekintetében kiaknáztak, miközben más árutermékeknek az esetében a kvóták teljes egészét nem használták ki a érintett államok, és ez magyarázza azt, hogy miért kellett visszatérni erre a témakörre. Vannak alapvető termékek, amelyeket Közép-Amerika exportál, és hát gondolhatunk itt a, a kávéra, a ö, a, a, ö, garnelarákra és egyéb termékekre, és aztán megkezdték a nagyobb hozzáadott értékeket, értéket képviselő termékeket is exportálni, tehát itt gondolok orvosi termékekre, protézisekre, biotermékekre és a méltányos gazdaság vészetébe tartozó termékekre. Alapvetően ugye parfümökről van szó, oltá, oltóanyagokról, gyógyszerekről, egészségügyi készítményekről, biológiai termékekről, alumíniumról és egyéb, egyéb termékekről. A szabadkereskedelmi áruforgalom összegészében mindkét irányba növekedett, 26 milliárd az unió részében, 11 milliárd a közép-amerikai övezet esetében, ezek a legfrissebb számok. A végrehajtás szempontjából a nyomunkövető bizottság, a monitoring bizottság ő azt észlelte, hogy elégedett Latin, illetve Közép-Amerika a megállapodás tartalmával és végrehajtásával, és a regionális együttműködések növekedtek, ki váltak, és biztonságosabb lett az ellátás, az adózása az alkoholnak, a versenyjog érvényesülése, növekedett Nikaraguában, Kosztarikában a szabályok szabályozására, illetve végrehajtására, ellenőrzésére külön eszközöket dolgozták, és hát vannak ebben egyéb tételek, amelyeket jobban lehetne alkalmazni, talán majd legközelebb több információval is fogunk rendelkezni az Európai Bizottságtól, ami alapvető fontosságú lenne, természetesen a nemzetközi kereskedelmi szabályok, illetve környezeti szabályok ezen kívül a munkavállalóknak a jogait is teljes körben érvényesíteni kell. Aztán vannak aggasztóbb mozzanatok is, úgy gondolom, hogy a tagállamoknak a ratifikációja kell, hogy bekövetkezzen, azért Belgium, Ausztria, Ausztria Görögország és az Egyesült Királyság még nem zárták le a belső jogalkotási folyamatokat, miközben Közép-Amerika mindent megtett, amit tennie kellett, azért, hogy például Horvátország részese legyen a megállapodásnak. Tehát úgy gondolom, hogy a nemzeti tagállamoknak, a parlamentjének el kell végezni a rájuk váró munkát. Köszönöm szépen, elnök, ezt elmondhatjuk majd az osztrák miniszterasszonynak, Vitérjük majd mindenre. Mikrofont kérnénk. Ay, perdón. Empiezo. <laughs> Muchísimas gracias, Rendben, akkor újra belevágok. Nos, köszönöm szépen, elnök úr, nagyon köszönöm a jelentős tevőknek is ezt a részletes magyarázatot a megvalósítással kapcsolatban és a Közép-Amerikával kötött társadalmi megállapodás kereskedelmi pillének végrehajtásáról. Az elnök, elnök az osztrák elnökségen én is nagyon szívesen elmondanám, hogy az együttműködés a tagállamoknak ratifikálásra kell, kerüljön ezekkel, a taga- ezekkel az országokkal, és Közép-Amerikában valóban rengeteg olyan állam létezik, ahol ez rendkívül fontos és ez három pilléren nyugszik, tehát a politikai dialógus és az együttműködés rendkívül fontos, hogy erősítsék a kereskedelmi pillér végrehajtását, hogy ö, fenntartható fejlődés váljon lehetővé, és hogy ez a a latin-amerikai és közép-európai eh, amerikai térségben erősítse a demokráciát. Hogyha a bizottságot kérdezem, akkor látok egy eltérést a kereskedelmi áramlatok és a közép-európai statisztikai számokat látjuk, illetve ha az Európai Statisztikai Hivatal számait veszük figyelembe, azt látjuk, hogy 22%-kal nőttek az európai bevételek, és a 17%-kal csökkentek az EU-ba a közép amerikai behozatalok, és ez pedig hát eléggé kiegyensúlyozatlan kereskedelmi mérleget hoz létre. És érdekelne, hogy mindkét oldal kereskedelmi áramlatai milyen módon növekedtek más érintett országokkal szemben, Kosztorikát kivéve, hogyha egy bizonyos információtechnológiai cég aktivitásaiból erednek-e, illetve hogy mivel magyarázhatóak ezek a számok, és hogy mi magyarázza esetlegesen az adatok elavultságát, hiszen 2014-ből származnak ezek a legutóbbi adatok, és hogy mit lehetne tenni az aktuális adatok érdekében, és annak érdekében, hogy a statisztikai adatok minőségét növelni lehessen, hogy jobban tudja az Európai Parlament érték értékelni ezeket a számokat. A másik kérdés az a banán kereskedelmel kapcsolatos stabilizációs intézkedések érdekében hozott lépések, hiszen a küszöbértékek nem kerültek túllépésre, még Guatemala vonatkozásában ugyan túllépésre kerültek ezek a küszöbértékek, azonban nem vezettek problémához a piacon, és remélem, hogy ennél az eljárásnál tudunk maradni a jövőben is, hiszen ez rendkívül jelentős szempont a banán kereskedelem területén, és rendkívüli jelentőségű a térség szempontjából. A fenntartható fejlődéssel kapcsolatos záradékkal kapcsolatban, ahogy a jelentéstevő is elmondta, különböző ülésekre került már sor, tehát itt a különböző tanácsadók részvételével és a fenntartható fejlődéssel foglalkozó szakbizottsággal is, és a civil társadalom részvételével is bizonyos pontokban sikerült megállapodni, és érdekelne, hogy a bizottság milyen reakciót fog ezekkel kapcsolatban kinyilvánítani, és hogy a bizottság milyen jelentőséget tulajdonít a civil társadalommal folytatott párbeszédnek, ami, ha jól tudom, 2018 júniusában zajlott, és hogy hogyan tudnánk még inkább azon dolgozni, hogy a civil társadalmat közép Amerikában erősítsük a demokrácia, a béke és a fenntartható fejlődés támogatása érdekében. Jörgensen úr, a szó parancsoljon, legfeljebb 5 percben szólhat hozzá. Köszönöm szépen! és köszönöm, hogy emlékeztetett erre. A Bőge úr jelentése nagyban megkönnyíti a dolgomat és a munkánkat is, hiszen jó néhány olyan pontot is ö, megnevezett, amelyeket egyébként én is szerettem volna itt megemlíteni. Összességében a parlament kezdeményezését nagyra értékeljük, és ez egy nagyon jó pont és alkalom arra, hogy egy státuszkót húzzunk, és az mi is ezt megtesszük. Mi az értékelésünket a jövő évben fogjuk befejezni, azonban a jelenlegi megítélésünk alapján ez a megállapodás összességében jól működött, és hogyha megáll, megvizsgáljuk a kereskedelmi áramlatokat, akkor az mondható el, hogy a kereskedelem nem nőtt hatalmas mértékben, tehát inkább stagnált. Hogyha részletekbe megyünk, akkor már megállapíthatjuk, hogy számos területen azonban ennek ellenére növekedett a kereskedelem. Az exportok például Kosztadikából erősen csökkentek, mégpedig ez arra vezethető vissza, hogy egy bizonyos komputer rész eleme gyártó cég Kosztarikából átköltözött egy másik országba, de hogyha ezt ki számoljuk, vesszük a statisztikai adatokból, akkor viszont azt látjuk, hogy 45%-os export növekedést állapíthatunk meg Közép-Amerikából, euró amiket egyébként Bőge úr is már említett, orvosi műszerek, kávé és egyéb más területeken erre alakultak ki ezek. És 2012 ben erőteljesen bizonyos tények befolyásolták az alapadatokat, hogyha a hajók és a repülőgépek eladásából származó forgalmakat, hogyha ezeket kiszűrjük, akkor azt állapítjuk meg, hogy 24%-kal növekedett a következő évre a kereskedelmi forgalom. És hogyha a ezt, tehát hogyha ezt veszük alapul, akkor ez adja jóval megbízhatóbb alapját a társulási megállapodás megítélésének. A Eszpanyíró képviselő úr kérdéseire, hadd mondjam el azt, hogy valóban a kereskedelmi statisztikai adatokban látunk eltéréseket, és ennek egyébként az lehet az egyik oka, hogy Panamában eléggé nagy, szabas kereskedelmi térség működik, ez a világ egyik legnagyobb szabadkereskedelmi térsége, és azok a számok, amelyeket így a statisztikai adatok alapján veszünk figyelembe, ezek a Közép-Amerikába bevitt árukat figyelembe veszi, azonban a központi impo- közvetlen importokat veszi figyelembe az egyes országokból. Tehát nagyon fontos lenne, hogyha konszolidált adatokkal rendelkeznénk a teljes térségre nézve, és ezért az Eurostat adataira kell, hogy támaszkodjunk a továbbiakban, de további adatokra van szükségünk. A preferenciára vonatkozó kérdéssel kapcsolatban hadd mondjam el, hogy itt Közép-Amerikával együtt kell működnünk a jövőben is, hiszen az eddigiekben nem kaptuk meg ezeket az adatokat, adatokat Mexikó és más preferált kereskedelmi partnerek részéről, és tehát ez nem egy kötelezettség a partnerek részéről, ahogy ez egyébként más társadalmi megállapodások esetén kötelezettség, de igyekszünk megkapni ezeket az adatokat. A szolgáltatásokkal kapcsolatban valóban így van, hogy nem túlzottan aktuálisak a szolgáltatások volumenére vonatkozó adataink, de ez a szolgáltatásokkal kapcsolatos adatokra egyébként ez mindig vonatkozik, hogy jóval később érkeznek meg az aktuális adatok, mint az áruforgalomra vonatkozóak. Átfogóan hadd mondjam el, hogy egyetértünk abban, hogy különben jól működött a társadalmi megállapodás végrehajtása, és nyilván lehetett volna még jobban, például a kontingenseket kimeríteni, mi nem merítjük ezeket ki. A banán területén egyébként meg tudjuk ítélni, hogy a küszöbb értéket nem értük el, és tehát jóval pontosabb adatokra van szükségünk, hogy pontosabban tudjuk felmérni a végrehajtást, és erre természetesen fenntartható fejlődésre, mutató intézkedésekre van szükség. És még egy pont, hogy igyekszünk ezekkel érni, tehát ezeket az országokat továbbra is buzdítani fogjuk arra, hogy a kereskedelem és a környezetvédelem területére irányuló intézkedéseket nagyon komolyan kell venni, és továbbra is együtt fogunk működni a civil társadalommal az adott országokban, és igyekezni fogunk bizonyos terüle- projekteket az adott területeken finanszírozni, ez pedig az ILO-val való együttműködésre vonatkozó projektekre is vonatkozik. Elnök, köszönöm szépen, Panama ugye elhangzott, hiszen a CIKA cikában való jelenlét kérdése merül itt fel. Akkor átadom Panamának a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Négy perc, ez már sok is lesz. Ugyanis Böge úr és Jörgensen urak gyakorlatilag elmondtak mindent, amit mondani szerettem volna saját magam, úgyhogy szinte felesleges is a jelenlétem. Az adatok ugyanis olyan képet mutatnak, amelyek rálátása, ránézésre, első ránézésre talán száraznak is tűnhetnek, de ha az ember a számok mögé néz, akkor kiderül, hogy nagyon sok érdekes mozgás van ezek mögött. A kvóták kérdése nagyon fontos kérdés. A tudatosítással kell, hogy ezen a területen éljünk azért, hogy motiváljuk az exportőröket, importőröket, illetve hogy javítsuk az elért eredményeket a kvóták területén. Nagy elismeréssel tudunk szólni annak kapcsán, hogy milyen programokban részesülünk a földrajzi régiónkon belül, a köszönet szól a brüsszeli hatóságoknak és a közép-amerikai hatóságoknak is. Mint ahogy Böge úr is utalt rá, örülnénk annak, hogy ha teljes körülön lehetne végrehajtani a megállapodást, ami azt jelenti, hogy a három további partnernek, vagy három-négy partnernek még a lehető leggyorsabban kellene ratifikálni a megállapodást. Mi készek vagyunk mindent megtenni e célból, tárgyalni, beszélni, meggyőződő meggyőző munkát végezni a képviselőkkel, leülni, akik ilyen vagy olyan módon érintetek. Elnök Böge úr, egy perce van arra, hogy a végkövetkeztetéseket levonja, ha nem kíván ezzel élni, akkor tovább lépünk. Köszönetet mondanék mindenkinek. A 22-es pont az egyéb napirendi pont, nincs e témával kapcsolatosan mondani valónk. A következő ülésünkre majd augusztus 29 és 30-án kerül sor. Mindenkinek kiváló és pihentető vakációt kívánok. Köszönöm szépen. see some of you, yes, of people you uh, just to talk about uh, the composition of the